Köszönöm. Most pedig a neurodegeneratív betegségekkel kapcsolatos küzdelemben irányuló közös programozásról szavazatmagyarázat következik. Kundis képviselő. Andiamo avanti. Allora sulla relazione. Jó, akkor Következik az Európai Ombudsman tevékenysége. Morvai Krisztina következik. Európai... Igen, magyarul szeretnék beszélni

a mai jegyzőkönyvet, hogyha nincs senkinek ellenvetése, késlekedés nélkül elküldöm a az érintetteknek, mondván, hogy elfogadtuk. Lezárom az ülést, mindenkinek kellemes hét.